Oh, euh, Mivel nagyon nagy késésben vagyunk, el is kezdjük most a munkát. Köszönöm, hogy csendben hagyják el a termet, legalábbis azok, akik nem akarnak részt venni a további munkában. Következik tehát a napirend 15. pontja, az EU-Japán közötti kapcsolatok. Köszönöm, hogy eljöttek is. Thank you. Thank you. I would like to welcome the Japanese, Japanese ambassador, Mr. Kazuo Kodama. Kazuo Okodamát, japán nagykövetet szeretném üdvözölni, aki itt van most ezen a meghallgatáson az EU-Japán kapcsolatok tárgyában. A partnerségi egyezménynek adandó parlamenti együtt koncent eljárás alkalmából tartjuk ezt az ülést, az AFET ezt megszavazta, és a következő, az EU-Japán gazdasági együttműködéssel együtt szeretnék ezt elfogadni. Itt most lehetőség van arra, hogy véleményt cseréljünk a szakértőkkel, és e, a jelentésről, illetve az együtt, egyetértési eljárásról is e, eszmét cseréljünk. Gunnar Vigandot köszöntöm, aki az Ázsia és Csendes óceáni térség e, igazgatója az EKSZ-ben, Axkri professzor a Páviai Egyetemről, a Milánói Nemzetközi Politikai Intézet kutatója, illetve Bruno Hellendorf, aki az Egmont Intézet kutatója és az Európai Policy Center kutatója Belgiumban. Mivel nagyon elcsúsztunk az időben, Vigándorat kérem, hogy az EU-Japán stratégiai partnerségi egyezményről tartsa meg a bevezető előadását. 7-8 percet tudok adni, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Préda úr, köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Próbálom nem kihasználni az összes e, időt. Arra szeretnék mindenkit e, tájékoztatni, hogy a stratégiai partnerségi egyezmény és ez a gazdasági partnerségi egyezményt megszavazta a e, két ház, és a plenáris szavazás jövő héten lesz, és természetesen azt reméljük, hogy e, december 11 és 13 között ugyanezt történik majd meg az Európai Parlamentben, és ezzel folytatjuk e, a az együttműködést nem csak ami az aláírást illeti, hanem a ratifikációs folyamatot is. Most pedig röviden szeretném bemutatni a stratégiai partnerségi egyezményt, ennek a fő érvelését, tartalmát, és nagyra értékelem a Péterle úr kemény munkáját, ő a jelentéstevő, aki a jelentéstevőkkel együtt sokat dolgozott ezen a témán. Ez egy átfogóbb keretet ad az együttműködésünknek, és nem csak üzleti területen, hanem nagyon sok más közös érdekünk is van, és ebben az összefüggésben is világosan kifejezésre juttattuk, hogy sok közös értékünk van. A, par, a gazdasági partnerségi egyezménnyel együtt először fordul elő az, hogy ilyen szerződésen alapuló eh, együttműködés eh, valósulna meg az Európai Unió és Japán között számos területen, és ez felértékeli eh, ezeket a kapcsolatokat. Ezzel az alapvető és egymás között egyértelműen megosztott értékeinket jobban tudjuk érvényesíteni, és a nemzetközi szintéren is a közös érdekeink érdekében jobban ki tudunk állni. A partnerség a hosszú távú együttműködésen alapul, a, közös érdekeken, a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok, és emellett a multilaterális rendszer iránti elkötelezettségen, valamint a szabad és tisztességes kereskedelmen. Ez a partnerség a nagy globális bizonytalanság időszakában értékesebb és fontosabb, mint valaha. Ezzel az új eszközzel a közös vezető szerepünket számos területen jobban tudjuk érvényesíteni globális, regionális és bilaterális szempontból. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a globális agendán az szerepünket erősítsük, az üzleti keretekben jobban fel tudjunk lépni, és ez a SPA rövidítéssel rendelkező egyezmény ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy a kereteket erősítsük, és ami pedig a szabadkereskedelmi egyezményt gazdasági együttműködési egyezményt illeti, ez egy nagyon fontos eszköz, ez egy lehetővé, számos dolgot lehetővé tevő eszköz, és ebből az egyezményből valós, ezt az egyezményt valósággá kell váltani. Ez egy jövőbemutató egyezmény, ez egy intézményi, olyan intézményi keretet hoz létre, amely számos témában aktív, a japán aktív külügyminisztériummal és a mi részünkről az aktív EKS-szel katalizátor hatást válthat ki. Csak akkor tudunk előrelépni, hogyha az új keret által adott lehetőségeket kihasználjuk a szorosabb együttműködések valósulhatnak meg kulcsfontosságú területeken, például klímaváltozás, szájberbiztonság, eh, amelyben szintén közös érdekeink vannak. Emellett a fejlesztési segítségnyújtásban és a humanitárius segítségnyújtásban is fontos szerepet játszik Japán. A legnagyobb donorok közé tartozunk együtt, és a szorosabb együttműködés mindenképpen pozitív. Regionális szinten az európai prosperitás és az ázsiai biztonság összefüggnek. Hogyha a biztonság veszélybe kerül, a világ egyik részén, és ennek hatása van a világ többi részére, akkor ez eh, jelzés értékű, a szoros egymástól való függésünket jelzi. Főleg a 2016-os globális stratégiát illetően említenem kell, hogy a koreai eh, félsziget egy fontos példára, itt eh, kulcsfontosságú érdekeink vannak, hogy hozzájáruljunk a béke folyamathoz, a válság menedzsmenthez és világos nemzetközi rend álljon fenn. Ebben az összefüggésben egy szorosabb biztonsági együttműködést akarunk Japánnal megvalósítani. A további kulcsfontosságú együttműködés a konnektivitás, konnektivitás, amely ö, fenntartható szociálisan, gazdaságilag, illetve a költségvetés és gazdasági szinten is. A konnektivitás pedig a nemzetközi szabályokon és normákon alapul. Japán ebből a szempontból nagyon fontos partner, specifikus politikát folytat. Az Európai Bizottság és a főképviselő a Connecting Europe and Asia stratégiát benyújtott, amelyet a tanács támogat. Stratégiai megközelítést alá tartozik ez a kérdés, és ez lehetővé teszi azt, hogy az együttműködésünk konkrétabbá váljon Japánnal. Most nem fogok kitérni a különböző bilaterális együttműködési területekre, ezek közvetlen, amelyek közvetlen hatással vannak a gazdaságainkra, csak hangsúlyozni szeretném, az energiakérdéseket, illetve a körforgásos gazdaság fontosságát, illetve az emberek közötti kapcsolatok erősítését. A parlamenti együttműködés is szerepel a stratégiai partnerségi e, egyezmény, egyezményben, és az EU-Japán parlamentközi ülés, a parlamenti diplomácia nagyon értékes hozzájárulást ad ehhez a stratégiai partnerséghez. Úgyhogy nincs kétség afelől, hogy a kettő együtt, a gazdasági partnerség és a stratégiai partnerség nagyon nagy előnyökkel fog járni a polgároknak, az üzleti világnak, és ez mobilizálja ez, ezen területen az érdekelt feleket. Köszönöm szépen! Uh, Köszönjük szépen. Most Rakowski professzornak mondom, hogy 7-8 percben megkaphatja a szót. Nem beszélek az FCO-ról, az IPA-ről, tegnap már megállapodtunk a kollégáimmal, Vigan Rock kollégákkal, hogy elég, hogyha Japán kül- és biztonságpolitikára koncentrálok. Dél-kelet-ázsiai politikájára Japánnak. Vigan úr is említette, hogy a konnektivitás szempontjából is ez egy érdekes szempont lehet. Az utóbbi három-négy évben a japán délkelet-ázsia politika nagyon aktívá vált és láthatóbbá vált. Shinzo Abe révén és Japán ráébredt arra, hogy a Kína által kiépített Belt and Road kezdeményezésre valamilyen választ adnia kell neki is, és Japán ezért megerősítette, felfokozta külügyi aktivitását. Japán minőségi infrastruktúra projekteket ajánl Indiának, Ausztráliának, az USA-nak, hogy ellensúlyozza a Kína által ö, javasolt tömeges építési, beruházási, befektetési nyomulást. A belpolitika is persze szerepet játszik, mint mindig itt is. Később majd esetleg erre kitérhetek a kérdések és válaszok keretében. Japán a közös önvédelem elvét alkalmazza, és védelmi együttműködést keres számos országgal 2014 óta újra értelmezték ezt a kérdést, és az önvédelem jogát az ENSZ-nél kiharcolta magának. A japán kül- és biztonságpolitikának másik fontos fejezete az, hogy 2013 óta Japán nem árusít fegyvert és fegyvertechnológiát senkinek, tehát önmagára vonatkozó fegyver kereskedelmi tilalmat vezetett be. A dél ázsiai országokkal való együttműködés ellenére ő maga fegyvereket nem gyárt, nem exportál. Illetve gyártani gyárt, csak nem exportál. Ugyanakkor kapacitás bővítésen dolgoznak. 2016-ban a Fülöp-szigetekkel közösen ö, ö, tengerészeti és ö, ö, hadi légi erő ö, együttműködést fogalmazott meg, Vietnámmal hasonlóan, ö, de Vietnámnak csak használt hajókat hajlandó Japán eladni a saját technológiai előnyét megőrzi a partnereivel szemben is. Indonéziával hasonló a helyzet, tehát védelmi együttműködést írtak alá Japán és Indonézia, a Fülöp-szigetek. A tengeri biztonság témájában. Miért fontos ez? Mert Japán és Indonézia is nagyon aggódnak a kínai teritoriális nyomulás miatt talán hallottak róla. Kína 1947 óta a dél-kínai tengert sajátjának tekinti, és noha ott sok egyéb országnak van érdekeltsége területe, ez a fajta kínai expanzió már lassan évszázados keretű és egyre erőteljesebben érezhető. Tehát nem csoda, hogy Japán próbál összefogni a szomszédaival. Japán az ASEAN országokban sokat fektet be, az ASEAN hatokban, Szingapur, Tájföld, Myanmar, Vietnám veszik föl a japán tőke kihelyezés mintegy 50%-át. Ez 110 milliárd dollár értékű volt az Ázsiai Fejlesztési Bank adatai szerint. Tehát minőségi infrastruktúra fejlesztés az utóbbi években. Tehát a Belt and Road-ra Japán a minőségi infrastruktúra fejlesztéssel válaszol, és hát nagy összegben. Ez persze még mindig jóval kisebb, mint a kínai tőke kihelyezés összege, nagyságrendje. A BR Ion belül mintegy 4 billió dollár az, amit Kína befektet. Ehhez képest ez a néhány milliárd még nem összehasonlítható, de a japán kormány egy két irányú politikát folytat, tehát egyfelől az ensz és az USA-val szoros együttműködése van, de Dél-Kelet-Ázsia felé is nyit. Japán a csendes óceán szabadsága mellett teszi le a Vaksat az FOIP együttműködés révén. Az FOIP Tokió stratégiája a csendes óceánra vonatkozóan. Ahogy említettem, itt is ugye a minőségi infrastruktúra fejlesztést hangsúlyozna. Ha megegedik, itt kitekintést adnék Kínáról, vagy Dél-Kelet-Ázsiáról Japán kapcsán. A bilaterális együttműködési keretek problémái mellett ugye a délkelet ázsiai tengereken több, több területi vita is van. A jó hír az, hogy Kína és Japán néhány hónappal ezelőtt megállapodtak abban, hogy közös Belt and Road tanácsot hoznak létre, vagyis Japán lehetőséget kap abban, hogy részt vegyen a Belt and Road, Road Initiative építésében. 2017-ben Tokio már bejelentette, hogy fontolgatja azt, hogy részt vegyen a nagy kínai projektben, négy feltétel teljesülés esetén, és ezek nem lényegtelenek. A nyitottság, átláthatóság, gazdasági fenntarthatóság, kiegyensúlyozottság és a, azon fejlődő országok hajlandósága és pénzügyi felelősségvállása mellett, amelyből a projektek megvalósulnak. Nos, ez a négy feltétel persze egyenként és együtt is ellent mondanak, ahogy a Belt and Road Initiative általában véve működik. Tehát valószínűleg ez a négy kritérium nem fog teljesülni tisztán, olyan tisztán, hogy a japánok szeretnék, vagy ahogy kifele kommunikálják. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen kompromisszumokba mennek bele a japánok a BRI kezdeményezésben való részvételük kapcsán. Ha még van egy percem, akkor, akkor elmondanám, hogy születésnapom van, de ezt most ajándékként tekintem. Japán-India kapcsolatról is szólnék röviden. India Japán számára az úgynevezett keleti politika része, a dél-kelet-ázsiai biztonságpolitikai együttműködés tagja, és itt Japán és India őszintén együttműködnek. Tehát az indiai keletpolitika és a japán dél-kelet-ázsiai biztonságpolitika egymásra találtak. Konkrét eredményekben fogalmazódik ez meg. Két ülés volt nem régen, és közös katonai manővereket hajt végre India és Japán a dél-kelet-ázsiai tengereken, és Az ACSA keretén belül közös beszerzésekben gondolkodnak, haditechnikai beszerzésekben. Tehát ez egy eléggé megfogható együttműködés lett Japán és India között. Köszönöm szépen. Köszönjük, Hernander úr. Japánról, mint az EU globális partneréről fog nekünk beszélni. Köszönöm, elnök úr! Nagyon örülök eh, annak, hogy hozzászólhatok ebben a témában ehhez, ezen közönség előtt. Ami engem meglepett, amikor kutatást folytattam az ügyben, a témában, és eh, az volt, hogy mennyire keveset beszéltünk a bilaterális kapcsolatokról az EU és Japán között, holott a jelenlegi közeledés egy nemzetközi, köz, nemzetközi keret és helyzet ösztönözte. A kulcsfontosságú téma az, hogy egy új típusú transz, eh, tranzakciókon alapuló eh, politikát eh, kell képviselnünk. 2018 júniusi találkozók, találkozó is ezt mutatja az USA és Japán között. A kulcsfontosságú pontok, amire szeretnék kitérni, most egy nagyon fontos kérdésről beszélünk, és hogyha ez nem működne, akkor az együttműködés teljesen megváltozna. 2011 óta, a tárgyalások óta főleg érvényes ez, a másik pedig, hogy a közeledés ösztönzője, az EU és Japán közötti közeledés ösztönzője egy külső erő, és nem csak, hogy lehetőséges kihívások vannak, hanem ezekben a, kihívá- ezekben a kihívásokban eh, egymás mellé állunk, eh, és együtt kell ezzel szembenéznünk. És ez nagy különbséget jelent például a kereskedelemben, a nemzetközi biztonságban, a fejlesztésben, és ahogy elhangzott, a konnektivitás nagyon fontos szerepet játszik ebben, és a klímaváltozásban. Nyilván eh, ezek eltérő témák, de ezek természetesen vannak egyéb témák is, de ez a négy legfontosabb. És ez a negyedik dolog, hogy mindenképpen eredményre kell jutnunk. Az SPA-nek nem szabad kívánságlistává degradálódnia, ez egy prioritási eh, téma kell, hogy legyen, persze nem lehet minden prioritás, de ez egy nagyon fontos dolog, és az eredményeket eh, listázni kell. Az első téma az eh, érdekek és megközelítések konvergenciája. Nos, mind a két blokk a öregedő társadalommal néz szembe például a szociális komponens ebben nagyon fontos, a gazdasági lendület visszanyerése egy nagy kihívás mindannyiunk számára, és ez közelebb hoz bennünket egymáshoz. Nagy kihívások merülnek fel az ipari konvergencia szempontjával, a 4.0-ás ipar, a Made in China 2025, ezek hatalmas kihívások és adottságok. És a biztonsági környezetben is egy hangsúlyeltolódásra került sor, ez is egy fontos feltétel, vagy körülmény. Az orosz fenyegetés, hogy ez valós-e vagy csak érzékelt, az más kérdés, de ez is az életünket olyan értelemben megváltoztatja, hogy közelebb hoz bennünket egymáshoz, Japánt és Európát. A második dolog, a közeledés ösztönzői. Elsőként a Brexitet említeném. Azt mondanám, hogy hát szinte provokációként mondom, hogy ez egy negatív ösztönző, az, hogy, ja, hogy az Európai Unió gyakran második helyen volt London után Japán számára a piachoz való hozzáférés, méret, stb. tekintetében, egyszerű volt Londonon keresztül gondolkodni ahhoz, hogy Európába bejussanak eh, az európai piacra. Na most ez a lehetőség kezd eh, ugye leépülni, és ez egészen más eh, feltételeket szab. A másik pedig a szabályokon alapuló nemzetközi rendszer felől egy, egy homályosabb és elmosódottabb rendszer fele léptünk el, az ennek képviselője az amerikai elnök. Ezek a közös kihívások, amelyek előttünk állnak, tehát együtt kell működnünk, nem csak az gyakor, tehát a gyakorlatban a pozitív eredmények elérése érdekében, de még ennél többre is szükség van, mint amit eddig teljesítettünk. És ahogy Ronald régen is mondtam, fel kell tartani a, a szabály alapú nemzetközi rendszert kereskedelemben, biztonságban, fejlesztésben, klímaváltozás elleni harcban. Ehhez e, nagyon fontos, hogy egy mm, különleges hozzáadott értékünk legyen ehhez a rendszerhez, együtt kell letennünk valamit az asztalra, és ennek a jelzés értéke, a szimbolikus értéke az EU Japán közötti egyezmény szimbolikus értéke egyértelmű. Még mindig politikai prioritás területeket keresünk. Az abenomika egy fontos téma, amiben előre kell lépnünk Együtt kell tehát eredményekért küzdenünk, és a VTO reformot sikerre kell vinnünk együtt. Nemzetközi szinten, nemzetközi biztonság szintjén többet kell tennünk az Irán egyezmény megtartása érdekében. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak végig kell gondolni a saját biztonsági keretét is. Látjuk, hogy az USA kezd kivonulni, ezért nekünk ezt a vákumot fel kell, ki kell tölteni. Az atomfegyverek, tehát az sorompó egyezményben való együttműködés, ez egy, például egy nagyon fontos szempont. Nyilván vannak más témák, a cyber biztonság, ebben együtt kell működni, a tengeri biztonság, a tengeri tudatosság, a technológiai szolgáltatások, ezek olyan kérdések, amelyeket csak most tudjuk ezeket most konkrét előrelépésekkel kell megtölteni, feltölteni, és erre mindenképpen szükség van. És természetesen, ami a fejlődést, a fejlesztést illeti, a minőségi infrastruktúra, ebben is válvetve kell Japánnal együtt működnünk, és az energia is ide tartozik. Ez egy nemzeti, ez egy természetes partnerség, egy természetes együttműködés. A kérdés az az, hogy hogyan tudunk hogyan tudunk valóban sikereket elérni, hiszen erre nagyon nagy szükség van. A kínaiak pragmatikusak, ők a munkájukat az adottságokhoz igazítják. Nem gondolom, hogy ez az együttműködési lehetőség a számunkra olyan sokáig fog tartani. A klímában is elengedhetetlen az együtt, együttműködés, ez sem egyszerű, de nincs más választásunk, ennyiben hagynám. azt gondolom, hogy a, a, a lapok újraosztása nem fog olyan sokáig tartani, e, úgyhogy azt gondolom, hogy minél gyorsabban igazodunk ehhez, annál jobb. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és most megadom a szót Alois Péterlének, aki a japán témában jelentéstevő. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt előadóink, meghívottak, excellenciás urak, kollégák. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ezt a jelentést vihettem két mandátumon keresztül gyakorlatilag, de közben a világ nagyon sokat változott, és a tárgyalások témája jellege is, de közös erőfeszítéssel végül is egy közös hangot találtunk, és a kölcsönös bizalom jelentősen javult, nőtt a két globális partner között. Nem csak az érdekeink közösek, hanem céljaink, ambícióink és nagy részt elveink is. Tehát a partnerségben érdekeltek vagyunk. Eleinte volt ugyan szimpátia köztünk, de sok volt a tartózkodás. Úgy érzem, hogy sokat léptünk előre, és valódi bizalom alakult ki a két fél között. mivel kértek, hogy kizáró jellege legyen a szólalásomnak, ezért mondom ezt. Köszönöm, most megadom a szót a szocialista frakció egy tagjának. Ha jól értettem, David Martinnal közösen dolgoztak önök. Ugye David Martin volt ennek a témának sokáig az előadója. Köszönöm szépen, elnök úr. Boldog születésnapot kívánok a szakértőnknek. És valóban David Martinnel ebben a témában együtt működtem. Ő volt ennek a stratégiai partnerségnek, vagy hát most is ő a felelőse. Nem tudott már eljönni, de nagyon fontosnak tartja azt, hogy az EU és Japán között a valódi párbeszéd együttműködés platformja jött létre, például emberi jogi értelemben is. És David, szeretné a külügyi szolgálat képviselőjét megkérdezni arról, hogy a halálbüntetés ügyében van-e előrelépés az EU-Japán vitában? Van -e esélye ennek a témának és annak, hogy Japánban eltöröljék a halálbüntetést? Az EU-Japán szabadkereskedelmi egyezmény kapcsán Japán két ILO konvenciót is aláírt, de azért a diszkrimináció még továbbra is súlyos. A munkacsoport már kétszer összeült a kérdés vizsgálatára. A a frakcióm arra is szeretne rákérdezni, hogy a külügyi szolgálat mennyire szigorú emberi jogi tekintetben Japánnal. És a kozmetikai célú felhasználású állati termékek ideértve az elefántcsontot is ügyében, és a bálna bálnából készülő termékek tekintetében szeretnénk tudni, hogy van-e előrelépés. Az európai polgárok 89%-a úgy gondolja, hogy Japánt rá kéne venni arra, hogy jobban idomuljon a nemzetközi állatvédelmi szabályokhoz, egyezményekhez, és szigorítsa az állatok kozmetikai célú felhasználásának szabályait. És az IMO kapcsán is együttműködésben gondolkodunk. Köszönjük szépen, végtelenül köszönjük tudom, hogy hogyan járjunk el, hogyha akarnak reagálni a két parlamenti képviselő kérdéseire. No, no, c'est bon. Ça va, Monsieur Kahn. I'm... Okay, I will uh, take up what. Uh... Ott folytatom ahol a kollégám befejezte, illetve a kérdésekre, és megpróbálok válaszolni legjobb tudásom szerint. Az első kérdés az volt, hogy a Japán, Japán és EU között mik a fő különbségek. Vannak nekünk is különbségeink, például a demokrácia jellegére vonatkozóan, a jogállamiság kérdésében és Japán még nem tett lépéseket a halálbüntetés eltörlésért, amit mi továbbra is várnánk. Az EU minden típusú halálbüntetés ellen van, semmilyen kivételt nem tűr az elvünk, és az emberi méltóság védelme eszközének tekintjük azt, hogy eltöröltessék a halálbüntetés. Nyilván követjük azt, hogy Japánban hány halálbüntetést hajtanak végre, és hol tartanak az ügyben komolyan megfogalmazzuk mindig ezt a kérdést, legalább azt szeretnénk elérni, hogy moratóriumot szabjanak ki a halálbüntetések végrehajtására. És ö, mi támogatjuk az előszóló ö, társadalmi vitát is, nyilván ezt közvetlenül nem akarjuk, nem is tehetjük, de magát a japán kormányt ösztönözzük arra, hogy folytasson társadalmi vitát a halálbüntetés eltörléséről. Ugye van még egy olyan nagy partnerünk, az USA, ahol ugyancsak van halálbüntetés. A második téma, be kell, hogy vajon, nincs benne tudtommal egyik megállapodásban sem, az eszpában biztos, hogy nincs benne, amit én viszek, az IPA-ben sem szerintem. És érdemes újra meg újra megfogalmazni. A japán hatóságokkal folytatott vitában. A harmadik kérdés az ILO konvenció megállapodás alkalmazására vonatkozott. Az EPA-ben van arra szándék, hogy erről japán partnereinkkel párbeszédet folytassunk, tehát ez zajlik és fog is zajlani. Különösen az itt a kérdés, hogy az ILO szabályokat a japán ö, parlament mennyire ülteti át a japán helyi nemzeti joggyakorlatba. De ezt szorgalmazzuk, hogy ez megtörténjen. Az IPA szempontjából ez mindenképpen fontos feltétel. Nagyon köszönöm most a japán nagykövet ő méltóságát. Kérném, hogy néhány percben szóljon hozzá. Yes. Um, well, uh, uh, Mr. Chair, Thank you very much for... Elnök úr, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok. hogy megosztam önökkel a gondolataimat ebben a kérdésben. Először is köszönetet szeretnék mondani minden hozzászólónak, az elnök úrnak, az afette tagjainak, hogy részt vesznek ezen a meghallgatáson. Három dolgot szeretnék említeni. Vigand úr említette ezt az első dolgot. A stratégiai partnerségi egyezmény szempontjából nagyon fontos, hogy a partnerséget erősítsük, és a kihívásokat vállalni kell. Olyan kihívásokat is, amelyekben együtt kell fellépnünk globális szinten, legyen ez klímaváltozás, biztonság, Észak-Korea denuklearizálása, e, és ezek mind olyan kérdések, amelyekben az SPA és a gazdasági együttműködés segít bennünket e, abban, hogy közösen lépjünk fel. Ez a legfontosabb eleme az e, adott említett egyezménynek. Emellett, ahogy Vigand úr is elmondta, az SPA meghatározza keretét az együttműködésnek, de emellett egy fontos jogi alapot is, megalapozottságot is ad ennek az EU-s japán együttműködésnek. A harmadik hozzászóló említette a külső erőket, amelyek ezt a közeledést is kiváltották elvileg. Én egyetértek az ő értékelésével, de hadd mondjam el, hogy ez a tényező az Európai Uniós vezetést is egyértelműen ösztönözte, nem csak a japán, nem csak a japán vezetést. Tehát egészen egyértelműen érezhető volt a, a, a kihívás, a, a szükséges, a felépés szükségessége. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen fontos volt. Többször is elhangzott az eh, egyensúlyozás, az ellen egyensúlyozás, vagy az egyensúly helyreállítása. Én nem ezt eh, használnám. Már a gazdasági együttműködési eh, egyezmény kidolgozása előtt is volt ilyen közeledés EU-Japán, az Egyesült Államok, India, Ausztrália. Nagyon fontosnak tartjuk, a szabadság fogalmát, a jogon, a szabályokon, a liberális értékeken alapuló rendszert. Ezek nagyon fontos elemei a kapcsolatainknak. Úgyhogy ebben az összefüggésben az SPA nagyobb lendületet fog adni Japánnak és az Európai Uniónak, hogy még nagyobb mértékben a befolyásolja a nemzetközi arénát. Köszönöm szépen a ö, nagykövet úrnak, Piakovszki úr szeretne reagálni. Igen, köszönöm szépen, ö, nagykövet úr, nagyra értékelem az ön hozzászólását, ugyanúgy, mint ahogy tegnap is. Ö, természetesen ez az egyezmény, ez sokkal, ö, ez nagyon régi ö, gyökerekre, vezethető vissza Shinzo Abe eh, eh, által támogatott politikát kell említenem. Ahogy az együttműködés eh, Japán, India, Ausztrália és az USA között a csendes-óceáni térségben megvalósul, ez az ellentéte legalábbis az én véleményem szerint, az ellentéte, más, mások is egyetértenek ezzel, annak, amit Kína tesz a régióban, főleg ami a területi politikát illeti, a területi követeléseket illeti. A BRA projektben számos projekt a négy ország Mm, által folytatott politikával szembe megy, vagy ennek az ellentéte, egy konstruktív ellenjavaslatnak tekinthetjük, és ez az, de ez egyértelműen reagálás arra, hogy Kína 2013 óta milyen lépéseket tesz, Ázsiát újra kapcsolatba hozza Európával. Ez egy üdvözlendő és szükséges politika annak érdekében, hogy ellensúlyozzák azokat a politikákat, amelyeket Kína dél-kelet-ázsiában elfogad, és ezek nem szabály alapúak, nem nemzetközi jogalapúak. Kínának semmi problémája nem volt azzal, hogy a nemzeti jogot ignorálja egy konkrét ítéletet, egy 2016-os bírósági ítéletet, arbitrális ítéletet, amely szintén egy területi követelésre vonatkozik, egy konkrét terület Kína területéhez tartozik, vagy nem, nem fogadta itt el a bírósági ítéletet. A demokratikus országok, a kvat országok számára nagyon fontos az, hogy összeüljenek és egy ellen javaslatot tegyenek, ez mindenképpen üdvözlendő, és itt kikapcsolják a hozzászóló mikrofonját. Jó lenne, hogyha több japán igyekezett lenne erre, mert itt az ideje ennek. Köszönöm szépen! Hellendorf úrtól van-e valami rövid megjegyzés? Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, excellenciás uram, köszönöm szépen az ön által elmondottakat. Pontosan erről van szó, ez a közeledés nem csak Japán részéről figyelhető meg, hanem ez két oldalú közeledés. Az a tény, hogy ez két oldalról jelent meg egy időben, ilyen lendülettel, ez egy politikai és gazdasági egyezményhez vezethet, ráadásul egy krízis kezelési egyezményhez is. Ez egyedi, ezt néhány éve még nem láttuk. E, e, hosszú távú pozitív kapcsolatra tekint vissza az EU és Japán természetesen, de egy ilyen, hát kihívásokat tartogató nemzetközi helyzetre volt szükség ahhoz, hogy tényleg egymásra találjanak ilyen szorosan, nem csak érdekek, hanem értékek is összekötik őket. Ezek nagyon érdéke, érzékeny kérdések, az atomsorompó, a e, szájberbiztonság, a e, terrorizmus elleni fellépés, a e, jogállamiság, stb. Ezek olyan témák, amelyek diplomatikai szinten meg felmerülnek, de ez őszinteség az új ebben. A bíróság ítélete és ennek tiszteletben nem tartása, ez mindenki számára probléma, Japán számára is, főleg azért, mert itt a szigetek státuszát nem tisztázták. Annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy hogy a nem szabályokon, a jogállamiságon alapuló nemzetközi rendszer fenntartása, ha részletekbe megyünk, nem olyan egyszerű, de összességében mindenképpen eredményekre van szükség. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Alois Péternek. Köszönöm, elnök úr. A stratégiai partnerségi egyezmény jelentéstevőjeként nagyon örülök annak, hogy meghallgathattam a vendégeink hozzászólását és kollégák hozzászólását. A TPA és az SPA, tehát a két egyezmény új stratégiai szintre emeli az EU és Japán kapcsolatait, és ez pozitív eredményeket hoz az országok polgárai számára. Közösen gondolkodó, hasonlóan gondolkodó országok együttműködéséről van szó, és elkötelezettségünket megerősítjük a szabály alapú multilaterális rendszer mellett. Az SPA az általános partnerséget erősíti, a jogi alapot leteszi a politikai és ágazati együttműködés kérdés mellett a közös érdeket, érdekbe tartozó ügyekben, például a globális kihívások, klímaváltozás, stb. Illetve ez megnyitja a lehetőséget az új területeken való együttműködés előtt is. 40 olyan terület van, mint például a cyber bűnözés, az egészségügy és egyéb témák, amelyekben erre szükség van. A munkánk egészségügyi vonulatát nagyon fontosnak tartom. Ez az első olyan egyezmény, ami az egészségre is kitér, és a kutatás technológia területén az együttműködést megerősíti, és harmonizálni kívánja a, a kutatást, és ezzel a piacokhoz való hozzáférést javítja a vezető egészségügyi szakértők együttműködésével a globális kihívásokra lehet választ találni. De ez csak egy példa a számos ágazati együttműködésből. Biakovszki eh, eh, professzor és eh, a nagykövet excellenciás úr és említették Indiát. Én azt hadd mondjam el, hogy a tárgyalásunk során érvényesülő atmoszféra, szellemiség, ha ez Indiával való egyes befektetéseink során is megvalósulna, az nagyon dicséretes és ígéretes lenne. Nagyon örülök annak, hogy sikerült megegyezni a két parlament szerepében is, hogyha az egyezmények tehát életbe lépnek, akkor az, a parlamentek szerepe is tisztázott addigra. Nagyon fontos felelősségünk van a jövőt illetően. A jövő héten szavazunk az egyezményekről Strasbourgban. Ez több, mint egy szabadkereskedelmi egyezmény. Ez egyenlő partnerek közötti együttműködés, akik az eh, kihívásokra közösen akarnak válaszolni, és kölcsönös eh, előnyöket elérni. Várjuk az együttműködést a japán partnerekkel ezen jelentés alapján. Egy új fázist, eh, fázis indul, ez egy új kihívás, fel kell készülnünk egy ambíciózus végrehajtásra, Végül pedig szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság tárgyaló delegációjának a kiváló együttműködésért, és az árnyék jelentéstevőknek, és külön köszönöm a nagykövet excellenciás úrnak, és az ön elődének is, aki kiváló munkát végzett, hogy támogassák ezt a folyamatot. Őszinte hálával tartozom a kollégáknak, akik ma nincsenek itt, de az ő távollétüket jó jelnek tekintem, akkor szokott tele lenni a terem, amikor problémás témákat tárgyalunk meg. Hát úgy tűnik számomra, hogy nagyon közel vagyunk a leszálláshoz, a sikeres leszálláshoz. Köszönöm szépen, köszönöm az együttműködést, amelyet nyilván hamarosan siker koronáz. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük, hangzik el japánul is. A következő ülés hétfőn lesz Strasbourgban, fél nyolckor este, a Droával és a Devével. Szaharov díj eh, nyertesei és Zenszobúr eh, lesznek a vendégeink. Köszönöm.